perces csendes megemlékezést. Ezért az újságírónőért, aki az emberi jogok területein volt élharcos Csecsenföldön. Igen, Hámz asszony. Ami az ön által említett ügyet illeti, tájékoztatnom kell a parlamentet, hogy Buzek elnök úr egy nyilvános nyilatkozatot tett, és ezt felolvasnám most önöknek. Nagy szomorúsággal értesültem Natália Esztemirova haláláról, akit Groznyban raboltak el az Európai Parlament nevében szeretném részvétünket kifejezni az elhunyt személy családjának. Natália Estemirova, Estemirova emberi jogi aktivista volt, és a Memorial nevű szervezet kutatója. 2005-ben elnyerte a Robert Schumann emlékdíjat az Európai Parlament néppárti frakciójától. Mi itt az Európai Parlamentben mindig méltányoltuk emberi jogi tevékenységét, megpróbálta előmozdítani a demokratikus elszámoltathatóságot és a jogállamiságot. Felszólítjuk az Orosz Föderáció hatóságait, hogy egy teljes vizsgálatot indítsanak halálának körülményei okán, és állítsák bíróság elé azokat, akik felelősek meggyilkolásáért. Az Európai Parlament a demokráciának élharcosa, a jogállamiság élharcosa és az emberi jogok védelmezője. Éppen ezért kötelességünknek érezzük, hogy szolidaritást mutassunk azokkal szemben, akik a világ különböző részein az emberi jogokért harcolnak, mint ahogy Natalia Esztemirva tette. Köszönöm she asked for a minute of six? Yes, I think. Okay, and now, Mrs. Harms. Uh, Most pedig Harms asszony. Az elnökség elfogadja az ő javaslatát, és uh, egy perces csendes megemlékezést tartunk Natalia Esztemirova emlékére. Rendben, tisztelt képviselők! Ezzel a napi rendet kimerítettük, a mai jegyzőkönyvet pedig a következő ülésszak elején bocsátjuk majd megfontolásra, hogy jóvá hagyjuk, és most ezennel berekeztem az ülést. Berekeztem az ülést.